Pán przewodniczący! Az elnök. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wznawiam. Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm Önöket! Folytatjuk ülésünket az Európai Parlament ülését. A tegnapi ülés jegyzőkönyve már most elérhető, akár csak az elfogadott szövegek. A tanácstól első olvasati álláspontot megkaptuk, első kézben a vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizációjával kapcsolatban, piacnyitás, nemzeti vasúti